a, talán majd ezt megerősítheti. Birgit Colin Langen mandátuma az ügyrend 3.1-es bekezdése szerint érvényes, és kérdezem, hogy vannak-e kifogások, amennyiben nincsenek, akkor a mandátum így érvényessé vált. Az Alkotmányügyi Szakbizottság az 117-es